április 20-án eh, eh, felfüggesztett ülésünket ismét eh, megnyitom. Az április 20 i jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, vannak-e kifogások, amennyiben nincsenek, akkor a jegyzőkönyvet ezennel elfogadjuk.